Egy perces felszólalások az eljárási szabályzat 150. cikke értelmében. A mai este hozzászólóit tájékoztattuk arról, hogy hozzászólási időt kaptak, hiszen nagyon sokan jelentkeztek. Először is ezt Teres asszony kap szót. Tessék, önél szó. Gracias, señora presidenta. El... Köszönöm szépen, elnök asszony. A Lisszaboni eh, szerződés 3 cikke a szociális eh, kohéziót, illetve a tagállamok közötti eh, szolidaritást tárgyalja. Az Európai Uniónak egyik alapvető célkitűzéséről van szó, amely a harmonikus fejlődést biztosítja, és a regionális különbségeket csökkenti. Legalábbis ez a célja. A Lisszaboni szerződés tehát ezt eh, mondja ki, de emellett a szigeteket és a távoli területeket is, periférikus területeket is támogatja. Meg kell néznünk eh, a Baleár-szigeteknek, a Kanári-szigeteknek és eh, egyéb ilyen területeknek nyújtott támogatásokat meg kell néznünk, hogy hogyan lehet eljutni ezekre a szigetekre. Milyen légitársaságok mennek ide, és milyen árakon. Az emberek függenek ezektől a légitársaságoktól, függenek ezektől a kínálatoktól, hiszen máshogy nem tudnak eljutni ezekre a szigetekre, úgyhogy ezt az árpolitikát ezt felül kell vizsgálni. Köszönöm szépen! Jészki képviselő kap szót. Tessék, egy percre öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Tudjuk, hogy hazudni nem szép dolog. Hogyha valaki valamit ígér, és nem tartja be a szavát, akkor ez hazugságnak számít, csalásnak számít. Hat évvel ezelőtt Lettországi csatlakozási szerződést aláírták, és megígérték akkor Lettországnak, hogy megoldják majd az állampolgársággal nem rendelkezők problémáját. Lettország már régóta az Európai Unió tagja, de 300 ezer ember, aki Lettországban él, 300 ezer embernek nincsen státusza. Úgy e, gondolom, hogy e, Európában kezd már divattá válni a e, hazugság. Lehet, hogy tévedek, és meg tudják ezt magyarázni. Remélem, hogy ez így van. Köszönöm szépen, Davis úr, a szó. Köszönöm szépen. Gáza problémáját szeretném felvetni és Gáza elszigeteltségének a problémáját szeretném felvetni, amelyet Izrael fenntart továbbra is a blokkot, blokádot. Azonban hét ezer gyermeknek sikerült megdönteni egy világrekordot kosárlabdában, és egy másik rekordot is sikerült megdönteni a gázai gyermekeknek egy olyan nyári táborban, amelyet a megszállt területekről származó gyerekek számára szerveztek. Gratulálnunk kell a gyerekeknek, de ennek ezzel egy időben emlékeznünk is kell arra, hogy nagyon, a népesség nagyon nagy aránya 18 éven aluli gyerekekből áll, akik nem szavaztak senkire, akik nem felelősek a helyre jelenlegi helyzetért. Szeretnék köszönetet mondani az UNRVA-nak és ennek az ENSZ létesítménynek és tábornak, amely lehetővé teszi a gyermekek nyaraltatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a következő felszólalónak a szót. Elnök asszony! A nemzetközi sajtó biztató információkkal számolt Baszkföldről, számolt be Baszkföldről, hiszen az ETA egy nyílt kezdeményezést ragadott meg, hogy a békés útra terelje a tárgyalásokat és megszüntesse a katonai akciókat. Ez sokkal tovább mutat, mint a bejelentett eh, fegyverszüneti egyezmény, ezen felül pedig a nemzetközi ellenőröket is befogadják, és az Európai Uniónak itt fontos szerepe van. Az Európai Unió már sok mindent tett biztosítandó, hogy 1998 óta megerősödjék a béke folyamat. A baszkföldi um, erőfeszítéseket folytatni kell azért, hogy um, biztonságot teremtsünk. Az Európai Parlamentnek pedig mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy minden lehetőséget megragadjanak, hogy vége térjen ez a konfliktus. Elnök asszony, még egyszer ragaszkodom hozzá, kijelentem, hogy Európai Unióban történik ez a, ez a, a probléma, éppen ezért itt az ideje, hogy békés megoldást találjon. Köszönöm szépen, most pedig Fox úr szó parancsoljon. Every member state in the EU. Az EU minden tagállama um, takarékossági intézkedéseket hajt végre, ugyanakkor pedig az adófizetőknek egyre nagyobb összegeket kell ráfordítaniuk az Európai Unió növekvő kiadásainak fedezetére. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az Európai Parlamentnek miért az a prioritása, hogy nem az a prioritása, hogy az adófizetők érdekeit védjük. Teljesen abszurd, hogy a jogállamiság és az oktatás területén csökkentik a kiadásokat, az EU azonban nem ennyire fegyelmezett. Sok a közigazgatásban dolgozó ember munka fizetését csökkentették. Kérdezem, hogy az Európai Unió milyen szolidaritást vállal velük hogyha reál értékben 20%-kal csökkent, csökkentik a köztisztviselők fizetését, akkor követeljük azt, hogy az Európai Parlament képviselőinek fizetését is csökkentsék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló pedig Huntis képviselő. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση δανείων στην Ευρωζώνη που οδήγησε τη χώρα μου την Ελλάδα με την προτροπή της Ευρωπαϊκής... Köszönöm. Az eurózónában már látjuk annak a jeleit, hogy javulhat a helyzet. Görögország egy nagyon mély válságba került. Az Európai Unió azonban maga is demokratikus deficitekkel rendelkezik. Azt követeljük, hogy Görögországban a kollektív megbeszéléseket folytassák, és azt látjuk, hogy igazából pucs helyzet van. A legitim görög kormány már döntésképtelen, hiszen az Európai Unió és a világbank, illetve a valuta alap diktálnak. A következőt szerettem volna kijelenteni. Európában ténylegesen politikai pucsról beszélhetünk, hiszen a pénzügyi mechanizmus a 122-es cikk értelmében úgy értelmezendő, hogy csak is akkor lehet eh, bizonyos hiteleket eh, felvenni, amennyiben az Európai Parlament is megtárgyal ezt, tehát térjünk erre vissza. Aftun úr. Uh, thank you, Madam Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Velszi képviselőként, amikor a brit eh, kedvezményről volt szó, megdöbbentem. Hiszen azt hallottam, hogy az Európai Unió költségvelése megváltozott, és éppen ezért a brit kedvezménynek nincsen már létjogosultsága. Igazából mondja el nekem, hogy a briteknek most miért kell többet fizetni. Hol van ebben a logika? Esetleg tudják, hogy a brit adófizetők körülbelül 10 milliárd eurót fizetnek be, ugyanúgy, mint a valuta alapba is. És Magyarországon óriási nehézségek voltak például, de Nagy-Britanniában úgy néz ki, hogy 23 milliárd fontot kell fizetnünk, hogy kiegyenlítsük az euróválságot, és meg mennyit fizessünk. Az Európai parlament, a tanács, a bizottság megkérte a nemzeti parlamenteket, hogy csökkentsék kiadásaikat. Mennyit kell még az euróért fizetnünk? A briteknek miért kell ennek? A Köszönöm szépen! A követ... Szegedi Csanád a következő felszólaló. Tisztelt elnök képviselőtársaim! Magyarországon egy héttel ezelőtt ünnepeltük a második Bécsi döntés 70. évfordulóját

Köszönöm szépen, megszakít az elnök. A következő felszólaló Lelejcseva asszony. Merci, madame la présidente je voudrais soulever la question qui fait la une des médias en ce moment. köszönöm szépen elnök asszony! Az európai roma közösség integrációjáról szeretnék beszélni. A bizottság és a tanács közötti vitára van szükség, ami remélem, hogy gyümölcsöző lesz, és remélem, hogy az Európai Bizottság a szerződések őreként fog fellépni. A franciaországi vita ne tápláljon populista jellegű vitákat. Nincs szükség külön vitákra, európai stratégiára van szükség, tartós megoldásra a romák integrációja érdekében Lehetővé kell tennünk hozzáférésüket az oktatáshoz, a 2020-as stratégiához, amely számot vet a népesség ezen rétegéhez, rétegével is. Fontos az egészségügyi ellátás és az integrációjuk a munkaerőpiacra. Ezen integrációt különböző európai alapok segíteni tudják, remélem, hogy a tagállamok ezeket az alapokat maximálisan ki tudják használni. Megragadjuk az alkalmat annak érdekében is, és itt az elnök megszakította a felszólalót. Schiller képviselő következik. Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește cerințele impuse pentru domeniile... A Schengeni térség egy közös szabad mozgású térség. Románia teljesítette a megfelelő kritériumokat, az eddig is értékesülések alapján. Ebben az összefüggésben bizonyos vagyok abban, hogy Románia képes lesz arra, hogy hatékonyan kezelje majd a Románia külső határain felbukkanó bevándorlókat, és a Schengeni követelményeket be tudja majd tartani. Ez nem kapcsolódik az európai polgárok mozgásához az európai térségben, javítani kell a koordinációt a romákat illetően az európai térségben, nem szabad az európai polgárok jogait korlátozni. Nem szabad összekapcsolni a romák problémáját egyéb problémákkal, így például Románia Schengeni térséghez való csatlakozásához. Bilbao képviselő következik. Köszönöm. Marokkóban augusztus 28-án igazából jogsértés történt Nyugat-Szahara tekintetében. Hogyha Kínát és Kubát kritizáljuk, akkor Marokkót is kritizálnunk kell. Igazából a hitelességünkről van szó, hogyha eltűrjük azt, amit Marokkó Nyugat-Szaharában csinál. Európaiként és emberi jogi aktivistaként szorgalmazom azt, hogy cselekedjünk, és szorgalmazzuk azt, hogy a nyugat-szaharai aktivisták is felemelhessék szavukat. Baszkföld jövője csak a baszk lakosságra tartozik, és a baszkok kezében van. Éppen ezért a parlamentet is támogatom ebben. A következő felszólaló Migalski úr. Köszönöm, elnök A szabadság alatt Oroszország, a keleti partnerünk ismét lábbal tiporta az emberi jogokat. Inguséciában és Dagestánban is emberrablásra kerül sor. Augusztus 31-én, szeptember 1-én nem engedtek demonstrációkat, augusztus 30-án sem. Leponomarjevot letartóztatták Mihály Schneidert, Alexander Udimovot, Andrei Pivarovot is letartóztatták. Egy moszkvai U2 koncert alatt az Amnesty international információs asztalát igazából lerombolták és lefoglalták. Ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk kell minden intézmény emlékezen erre, amikor keleti partnereinkkel beszél. Köszönöm. A Figueredo. Köszönöm. Figueredo asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen a nyáron még a szezonális munka sem tudta csökkenteni a munkanélküliséget Európában. 10%-os átlag munkan, a munkanélküliség, a fiatalok között az Eurostat adatai alapján 20%. És a kormányok nem juttatják, nem adnak kellő prioritást ennek a problémának, és sokkal inkább a stabilitási paktumból eredő szigorítás és takarékossági intézkedéseket támogatják. Ugyanakkor ezzel országokban, például Franciaországban megvonják az emberektől az állampolgári jogaikat, az idegen gyűlölet és a rasszizmus terjed el, és ez a hozzáállás elfogadhatatlan. Végezetül csak az áruk és a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása működik majd, de az emberek nem mozoghatnak majd. Köszönöm szépen. Fernández úr a következő felszólaló parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos módon, azt kell, hogy mondjam, sajnálatos módon az Európai Unióban több száz ezer erdő ég le évente az Európai Unióban. Például idén csupán száz ezer hektár például nemzeti parkok erdői is leégtek, és ez egy rendszeresen visszatérő természeti katasztrófa, mely veszélyezteti természet és kulturális örökségünket, a biológiai sokszínűséget, de az infrastruktúrát is és környezeti károkat is okoz. Az Európai Unió, és ezért szólalok fel, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, semmit nem tesz azért, hogy a dezertifikáció, az elsivatagosodás ellen fellépjünk, és a vidéki térségek elnéptelenednek. Az Európai Uniónak, elnök asszony, képviselőtársaim, valamit már tennie kellene. Köszönöm, kedves kollega, Cretu asszony Se împlinesc trei luni de când printre vicepreședințele Parlamentului European se numără domnul Tökes. Köszönöm, elnök asszony. Három hónap telt el az Európai Parlament alelnökének megválasztása óta, és ezt nagyon sok vita kísérte. láthattunk, szepar- hallhattunk szeparatista hangokat is, noha a tagállamok megpróbálják meghaladni a múltat, és megpróbálnak megbékélni egymással. Soviniszta hangok hangzottak el, és felhangz, elhangzottak a területi autonómiára utaló követelések Románia egyes régióira vonatkozóan, amely egy tagállam területi integrációját támadja. Nos, ezen magatartást látva felteszem a kérdést, hogy az illető szemét fosszák meg alelnöki tisztségétől az Európai Parlamentben. Dear colleagues, as you may know, last week we finished... Kedves kollégák, a pénzügyi felügyeletről szóló csomagról a következő plenáris ülésen szavazunk. Szeretném elmondani azt is, hogy az Európai Központi Bank elnökének az első öt évre az Európai Kockázatvizsgálati Igazgatóság igazgatójának tagjának kellene lennie. Így sokkal inkább kézben tudná tartani az európai pénzpiac és az európai pénzügyi intézetek helyzetét. Trisé úr a parlamenti meghallgatásai során jelezte, hogy a pénzügyi felügyelet nem csak az árstabilitás kérdése. Liberálisként eh, inkább a reformokban és kevésbé a forradalmakban hiszek. Ezen reformnak köszönhetően a pénzintézeteknek eh, nehezebb lesz ilyen válságokat okozni. Köszönöm. Matthias asszony a következő felszólaló. Marisa? Köszönöm, elnök asszony vannak olyan, voltak olyan napok, amikor Portugáliában egyes munkavállalók egy cipőgyár dolgozói elbocsátásra kerültek néhány nappal ezelőtt, még pedig mindenféle magyarázat nélkül. Ez csupán egy példa, egy kiáltó példa azon visszaélésekre vonatkozóan, amelyek megvalósulnak Európában a munkavállalókkal szemben. Ezek valamennyi európai normát megsértik, és a méltóságot, az emberi méltóságot úgy szintén Európa mióta megkezdődött a válság, nagyon sok munkanélküli keletkezett Európában, 25 millió már összességében, és azt hiszem, hogy ez a helyzet már nem romolhat. Nagyon nagy hagyományaink vannak a munkavállalók védelmében, de ez most már úgy tűnik, hogy nem működik. Éppen ezért arra van szükség, hogy intézkedéseket foganatosítson az Európai Bizottság. Éppen ezért lépünk fel kérésekkel, hiszen ezek az elbocsátások pessim, nagyon rossz példát jelentenek Európa számára. Higgins úr kapszott. Köszönöm szépen, állok asszony. A bankok kizak, kizsákmányolják, kihasználják a helyzetet, 25 milliárd euróról volt szó, de most már 35 milliárdról van szó, de az ír kormány nem tudja, mit kell tenni, csak tépjei vannak. 210 millió eurójába kerül az az ír adófizetőnek hetente, kérem szépen, hetente. Összesen meg 8,2 milliárdjába került. Az ír pénzügyminiszter Brüsszelben jár ezen a héten, hogy a bank megmentésre támogatást kapjon felszólítom a versenybiztost, hogy mondja meg Kerek Perec a brit pénzügyminiszternek, hogy két-három év alatt vessen véget ennek a folyamatnak. Ez elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Köszönöm szépen. Inyesz asszony kapszót, Tessék, parancsoljon. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a szót. Köszönöm szépen. 33 bányász a föld mélyén vár arra, hogy kimentsék őket. Itt az ideje, hogy az Európai Parlament szolidaritásáról tegyen tanúbizonyságot, de Galíciában és Aragóniában az emberek arra várnak, hogy a szénipart megmentsék nálunk. Nos, az Európai Bizottság válaszát várjuk elfogadható-e az európai szén támogatás rendszere, vagy sem, hiszen több ezer spanyol család megélhetéséről van szó. A spanyol bányászat és a tiszta szén felhasználás kérdése merül itt fel. Az a kérdés, hogy az asztúriai bányászat megmenthető-e. A biztosnak, a bizottság szakértőinek tudniuk kell, hogy nem csak gazdasági, hanem stratégiai következményekkel jár ez a döntés. Köszönöm szépen, Haglund kollega kapszul. Köszönöm, elnök asszony. A halászati bizottság nevében a Konakri Gíneával való megállapodásról szeretnék szólni, hiszen Konakri eh, Gíne főváros is így nevezik. Ősszel és augusztusban is már előkészítettük a választásokat Gíneában, ezek pedig 58 óta az első szabad és demokratikus választások. Az eh, Európai Unió pedig eh, választási megfélőket is küld, és én is ott leszek, hogy megnézzük, hogy demokratikusak lesznek-e a mali választások. Az Európai Uniónak támogatni kell Bissau Gíneát, hiszen eh, igazából Európának is eh, kötelessége és érdeke az, hogy demokrácia legyen. Konakri Gíneában a választások során szeptember 19-én kerülnek erre sor, és sokan félnek attól, hogy csalás lesz a választások során. Az Európai Parlamentnek pedig éppen ezért támogatni kell ezt az országot és Nyugat-Afrikát is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. A következő Préda úr. Köszönöm, elnök asszony. Én a a Moldovai Köztársaságban tartandó választásokról szólnék. Itt közvetlenül választják meg az elnököt Kisinauban. A kommunista párt a referendum ellen szólította fel a lakosságot, és pedig hogy bolykottálják és sikeresek is voltak. Nem tudták a referendumot, a népszavazást helyesen lefolytatni. A kisinaui demokráciának tanulnia kell ebből a bal sikerből, és nem pedig sértett büszkeségből cselekednie. Arra van szükség, hogy közeledjenek Európához, és ez nagyon fontos a moldávé köztársaság számára. Igen, kollega úr? Ön, ön, ön kapott szót. Iván Katalin. A Moldovai Köztársaság eh, több mint egy éve blokád alatt van. Azonban eh, ez az ország eh, nagyon sok haladást ért el az Európa történő közeledésben és elképzelhető, hogy a népszavazás eredménye az lett volna, hogy a köztársaságra nehezedő blokkád egy kicsit lazul, és közeledik Európához. Nem jelenti ez az, hogy győztek a kommunisták, és megakadályozták az EU csatlakozást. Nem, igazából csak újabb akadály gördült az ország elé. Szerintem támogatnunk kell ezt az országot, hiszen ez az ország bebizonyította, hogy európai. Госпожо председател, протестът на имамите и мюфтиите от всичките 1200 мусулмански настоятелства в България, който започна... Köszönöm. Bulgáriában 200 muzulman tanács van, az imámok és a muftik pedig nyilatkoztak múlt héten. Arról volt szó, hogy Medin Gencsev a muzulmánok fő szószólója beszélt. És nem akarták beengedni a parlamentbe a felszóláshoz. 13 ezer aláírást gyűjtött, tehát nagyon abszurd helyzet alakult ki Bulgáriában. Hiszen ezt a szervezetet az állam akadályozta meg abban, hogy fellépjen Bulgáriában nyilvánosan. Tehát ez egy vallási szervezet, és az állam akadályozta meg fellépését. Így szeretnék az Európai Bizottságtól most vizsgálatot kérni. Kimez úr kap Köszönöm szépen az EU ügynökségekkel kapcsolatban szeretnék felszólalni. Bécsben egy kis kézikönyvet mutattam ma be az EU ügynökségek tárgyában, és ezen kézikönyv elemzéséből az adódik, hogy a következő évben több mint 40 ügynökség lesz, végrehajtó ügynökségek, decentralizált ügynökségek, és mindezeket összeszámolva 1,7 milliárd eurót költünk majd évente ezekre, és 7000 EU tisztviselő foglalkozik az EU bürokrácia ezen helyein. Azt hiszem, hogy ezek a vadhajtások és problémák, amik ezzel összekapcsolódnak, mindenki számára világosak, éppen ezért sürgősen megoldásokra van szükség. A könyvemben egy 11, programos, 11 pontos programot állítottam össze, mely szerint 500, ezer, 500 millió, 1000 milliót lehetne megtakarítani évente ez a megtakarítások révén. Elnök, köszönöm. Mikolásek úr kap következőként. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégák! A tragikus esemény, amely elmúlt hétfőn Pozsonyban történt, nyolc ember életet követelt. Ez az esemény egész Szlovákiát sokkolta. Egy álmok futó 15 embert sértett meg, és 8 embert ölt meg. Valószínűleg egy labilis szeméről van szó, aki ezt a tettet elkövette. Ez a, ezt a tettet azonban nem rasszizmus, nem idegengyűlölet motiválta. Egy speciális kommandó bevetése révén a kormány vizsgálja ezt a tragédiát, és lépéseket foganatosítanak a lakosság nagyobb biztonsága érdekében nagyobb figyelmet szentelnek a kockázati térségeknek. Szeretném hozzáfűzni, hogy a szlovák köztársaság, és itt az elnök asszony megszakította a, felszólalót. Fón úr a következő felszólaló. Yeah, uh, thank you, uh, uh, President. As a member state... Köszönöm szépen, elnök asszony. Csökkentik a tagállamok a közkiadásokat, és az Európai Unió igenis fontos szerepet játszhat itt. Az Európai Unió sok fejlesztési pénzt, például a kutatási fejlesztési program pénzeit, vagy a struktúrális alapok pénzeit adja ki. A mai közlemény alapján 107 millió fontot osztottak ki Velszben csupán, és ebből 15 millió az RDF-ből származik. Ez a fontos projekt egy teljesen új részét fogja megnyitni a városnak, és Éppen ezért a Velszi közgyűlésnek és a közgyűlés kormányának szeretnék gratulálni, illetve az önkormányzati képviselőknek. Ez a támogatás jó helyre megy, és 2011-ig, illetve 2013 után folytatódik reményeink szerint. Kelly úr a következő felszólaló. Tessék, Kelly úr! Az energiaellátás biztonsága az Európa 2020-as stratégia, 2020-as stratégiának egy nagyon fontos része. Az országok azt remélik, hogy a megújuló energiaforrások is nagyobb szerephez jutnak, de ennek ellenére függünk majd a harmadik államok beszállításaitól. Jelenleg az országok bilaterális megállapodásokat kötöttek, de a szá- eh, Lisszaboni szerződés 149-es cikke alapján itt az idő a multilaterális eh, megállapodások megkötésére, a közös mezőgazdasági és a közös halászati politika után itt az ideje, hogy kialakítsuk a közös energiapolitikát egyrészt, hogy az ellátás biztonságát biztosítsuk, másrészt, hogy az olyan országok, mint Görög, Oroszország ne élhessenek vissza a helyzetükkel. Köszönöm szépen, köszönöm. Sarbu asszony kap szót. Köszönöm szépen, állok asszony. Az élelmezés meghatározza a testi és a lelki fejlődést. A rossz élelmezés cukorbetegséget, ér- és szívrendszeri zavarokat és egyéb testi betegségekhez vezethet. Igaz ez a felnőttekre, de még sokkal igazabb és fontosabb a gyermekek helyes és egészséges élelmezése. Mindent meg kell tennünk azért, hogy egészséges étkezést biztosítsunk mindenki számára, és ezért itt az idő, hogy megkongassuk a vészharangot. A gyors eh, étkezdében kapható élelmiszerek nem egészségesek. Köszönöm, Papa Nikola úr kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Igen. Mindjárt azt mondjuk, hogy tennünk kell valamit a képzésért, oktatásért, a tudásalapú társadalomért. Azonban kritizálnunk kell azt is, ami a legtöbb európai országban rossz, például Görögországban. Άστιμα από την ελληνική κυβέρνηση το μέτρο της βάσης του 10. Görögország nem tesz eleget a magasabb iskolai képzés, oktatás érdekében

Regnar asszony következő. Köszönöm. A Macarena nem csak egy tánc, hanem Kolumbiában egy város, amelynek szomorú híre született, hiszen eh, a víz mérgezett volt. A gyilkosok azt mondták, hogy ez a 2000 halott nem a mérgezett víz miatt halt meg járt egy delegáció, Kolumbiában tartottunk egy meghallgatást, és sokan napokon át mentek át a dzsungelen, hogy elmeséljék, hogy rokonaikat megölték, megerőszakolták, és halálos fenyegetéseket is kaptak. Láttuk a tömegsírt, katonák őrzik, és attól tartunk, hogy a katonák is részt vettek a gyilkosságban. Nincs még egy olyan ország a Földön, ahol többen tűnnének el, mint Kolumbiában. 90%-ban nem derítik fel a gyilkosságokat. Amennyiben eh, megfelelő egyezményt kötünk, hozzájárulhatnánk az emberi jogok helyzetének javulásához. Köszönöm. Az utolsó felszólaló ebben a vitában Guillaume asszony. Madame la Présidente, un échange vient d'avoir lieu, mais je souhaite... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiemelni még egyszer Szekide Mohamed Astiani esetét, akit halára ítettek az iráni hatóságok. Mégpedig a nagyon barbár rendszer szerint, és úgy tűnik, hogy egy brit napilapban is megjelent az esettel egy nagy mozgalom alakult ki, hogy ezeket a súlyos eseményeket megakadályozzuk, és felháborító eseményeket. Egy ilyen országban, mint Irán, csupán a nemzetközi mo- ö, mobilitáció révén sikerült a megkövezés egyes eseteit elkerülni az elmúlt években tehát fel kell szólítanunk az iráni hatóságokat, illetve valamennyi felelős polgárnak részt kell vennie ebben a mozgalomban, hiszen egy gyilkosokról van szó, az Európai Uniónak meg kell mentenie Szakinit. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig következzék Portas úr jelentése az Európai Globalizációs Alap tárgyában. A jelentéstevő kapja meg a szót négy percben.